kaptam egy hírt. Az elnök, nem, először egy más információval kezdem. A belga hatóságok tájékoztattak, hogy Jean-Claude Markót jelölték az Európai Parlamentbe a választási szabályzat szerint a negyedik cikk értelmében szeretném tájékoztatni önöket, hogy mandátuma lejárt 2009. július 16-án. A bolgár hatóságok arról tájékoztatnak, hogy Romana Zseleve asszony külügyminiszter lett Bulgáriában július 27-ei dátummal. Szeretnék gratulálni neki ehhez a kinevezéshez. Ez nem egyeztethető össze az európai parlamenti képviselői munkával. És a hetedik cikk harmadik bekezdésnek megfelelően valamint a negyedik cikknek megfelelően szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy mandátuma így módon lejárt július 27-én 2009-ben. Még a következő információkkal szeretnék szolgálni önöknek. A belga hatóságok arról adtak tájékoztatást, hogy Mark Tarabelli Jean-Claude Marco helyére kerül az Európai Parlamentben, július 16-ától kezdve. A bolgár hatóságok tájékoztatása szerint Andrea Kovacseva úr fogja Romana Zseleve asszonyt felváltani 2009. júliusától. A harmadik cikknek megfelelően az eljárási szabályzatunkban a idevágó jogszabályok szerint esetleges érdekkonfliktusok esetén ők részt vesznek az Európai Parlament ülésein, és minden ö, jogot megkapnak, amennyiben nyilatkoznak arról, hogy nem rendelkeznek olyan hivatallal, amely összeegyeztethetetlen az európai parlamenti képviselői tisztséggel. Még egy információ, az európai konzervatív és reformista párt tájékoztatott, hogy Edward Macmillan Scott nem tagja többé ennek a fakciónak. Még egy információ, az Európai Néppárt és a szocialisták valamint a zöldek, az európai konzervatívok és reformerek, valamint a szabadság és demokratikus európai néhány változtatást közölt a bizonyos bizottságbeli tagsággal kapcsolatosan. A részleteket megtalálják majd a